Nézzük meg most a munkatervünket, az október 1-én elfogadott végleges napirend tervezett kiosztásra került. A frakciókkal egyetértésben a következő változtatásokat javaslom a napirendet illetően. Az első pont a szavazások után kerül sor a tanács nyilatkozataira az USA Safe Harbor döntéssel kapcsolatosan. Másrésztről a Gazdasági Monetáris Ügyi Szakbizottság és a Költségvetési Szakbizottság két jelentést fogadott el az Európai Stratégiai Beruházási Alapot illetően, az ügyvezető igazgató és ügyvezető igazgató helyettes posztjára javasolnak jelölteket. A mai szavazások után kerül ez a téma napirendre, és ezért 23 óráig meghosszabbítjuk ezt az ülést, van-e kifogás ez ellen. Das ist nicht der Fall, dann ist die Tagesordnung mit den Änderungen. Ezzel a napirendet ezen módosításokkal elfogadjuk. A jogi szakbizottság elfogadta a Cvivka mentelmi jelentést a vonatkozó cikk értelmében ezt a jelentést ma a szavazások között napirendre tűzzük. Kaptam egy kérelmet, a néppárti frakció kérelmezi, hogy a tanács és a bizottság nyilatkozatait, illetően az Európai Bíróság döntése az USA Safe Harbor ö, tárgykörben egy állásfoglalással zárjuk, tehát ezt a vitát, és az október 3. plenárisról szavazzunk erről. González Pons fogja meg indokolni ezt a kérelmet. Gracias, presidente. En efecto, el Grupo Parlamentario Popular. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A néppárt valóban azt szeretné, hogyha a Safe Harbor döntés kapcsán a következő plenárison valóban egy állásfoglalást fogadnánk el. Úgy tűnik, hogy a cégeink és állampolgáink helyzete nem biztos, ezért a parlamentnek arra kellene biztosi, biztatni a bizottságot, hogy minél gyorsabban szabványokat foganatosítsanak, és így a legális területen szürke területeket tisztázhassuk. Herr Pons, Pons úr lesz tehát egy nyilatkozata a bizottság és a tanács részéről, és aztán egy állásfoglalást kérelmeztek, tehát hogy legyen még kiegészítőleg egy állásfoglalás a következő strasbourg plenáris ülésen, illetve ott szavazzunk erről. Holmeyer asszony ezzel emellett a kérelem mellett kívánna szólni. Holmeyer asszony, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, egyetértünk abban, hogy az Európai Bíróság döntése a Safe Harbor megállapodás érvénytelenné nyilvánítását illetően azt jelenti, hogy nem megfelelő a Safe Harbor megállapodás, és a parlament, illetve a néppárt nyomására más frakciókkal együttesen a bizottság megkezdte a munkálkodást azt illetően, hogy az adatok a Safe Harbor megállapodás keretében nem kerülnek megfelelő, véde, nem ö, védettek megfelelően, ezért akarunk egy közös állásfoglalást elfogadni, hogy egyrésztről a véleményünket kifejezésre juttassuk, másrésztről pedig a bizottsággal egy gyors utat akarunk találni azt illetően, hogy egy észszerű együttműködés keretében a jogbiztonságot hogyan tudjuk megteremteni az EU-sak közötti adatforgalom vonatkozásában. Köszönöm. Valaki, az, akire ellenében akar-e szólni, Zippel asszony mikrofon nélkül. A Safe Harbor döntés fontos döntés volt, örömmel hallom, hogy a néppárt mindig is ezt hangoztatta. Én időközben más véleményeket is hallottam részükről. Ami az állásfoglalást illeti, ez a parlament évek óta világos álláspontot foglalt el a Safe Harbor tárgyában. Azt mondottuk, hogy az adatok nem biztonságosak ezzel a megállapodással. Ezt az álláspontot nem csupán megerősíteni kívánjuk, itt egyértelműen a bizottságnak ki kell jelenteni, hogy hogyan kezeli ezt az ügyet, és tovább nem folytathatja az eddigi ténykedést, egy új javaslatot kell, hogy elő megalkosson, és erre nekünk reagálnunk kell. Elnök, hölgyeim és uraim, González Pons úr kérelméről szavazunk, aki amellett van az emelje fel a kezét. Ki van ellene? Azt hiszem, hogy elutasítottuk ezt a kérelmet. Rendben, akkor nyissuk meg az elektronikus szavazást. Minden kolléga szavazott? Még egyszer kérdezem, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Der Antrag ist abgelehnt. A kérelmet elutasítottuk. Die Fraktion der Vereinigten Linken. Az Egyesült Baloldali Frakció kéri, hogy a bizottság alelnöke és fő külpolitikai főképviselő nyilatkozatát tűzzük napirendre a törökországi helyzettel kapcsolatosan a tömeggyilkosságok tárgyában, egy, az ártatlan emberek meggyilkolása tárgyában a bűn, békés tüntetés alatt. Hácsi Georgien kap Tisztelt kollégák, óriási hiba lenne, hogyha itt a plenárison nem foglalkoznánk a szomszédsági politika kérdésével, hiszen nagyon sokan életüket vesztették, és ennyi halál eset után, és nem csak a legutóbbi időszakra gondolok, hanem a török és kurd erők összeütközésének áldozataira is. Nos, azt hiszem, hogy azonnal, a mai napon meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést. Véleményem szerint mindannyiunknak előnyére szolgálna az, hogyha mérehatóan tárgyalnánk ezt a témát, tisztelt kollégák, hiszen a káosszal kell számolnunk, a szolidaritásról tanúbizonyságot kell tennünk, szolidárisak vagyunk a török állampolgárokkal, és nagyon fontos, hogy alaposan megvitassuk ezt a kérdést. Az arab tavasz után, illetve az azt követő időszakok után senki nem szeretne török tavasz tanulja lenni. Köszönöm. A kérelem mellett kívánne valaki szólni? Van-e valaki, aki ellene kíván szólni? Akkor szavazzunk erről a kérelemről. Aki egyetért a kérelemmel, az emelje fel a kezét. Ki van ellene? Ki tartózkodik? A kérelmet elutasítottuk. Térjünk át most. Zum nächsten Punkt. A következő napirendi pontra az Európai Tanács október 15-16-ai ülés